Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Ahogy a magyar parlamentben szoktak fogalmazni, de Magistris elnök úr halaszthatatlan közfeladatok ellátása miatt sajnos már nem tud részt venni a bizottsági ülésünkön, így engem ért az a megtiszteltetés, életemben első alkalommal, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságának ülését vezethetem. Esetleges botlásaimat kérem kellő megértéssel fogadják. Tisztelt képviselőtársaim! Első napirendi pontunk keretében a mai ülésünk napirendjének az elfogadására kerül sor. A napirend tervezetet a képviselők május 11-én megkapták amennyiben nincs egyetlen egy képviselő társamnak sem ellenvetése, a napirendi pontot elfogadottnak tekintjük. Rögtön rá is térünk a elfogadott napirendenk sorában az első kérdésre. Következő elnöki közleményeket szeretném önökkel megosztani. A mai szakbizottsági ülésen eh, 16 nyelven van tolmácsolás, 16 nyelven lehet meghallgatni a tisztelt jelenlévőknek, illetve a bizottsági ülésünk urán érdeklődőknek a bizottsági ülésen elhangzottakat. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésünket interneten élőben közvetítjük. Mai ülésen, ahogy az előzetesen írásban kiküldött napirendi javaslat tartalmazza, elektronikus szavazásra fog sor kerülni, ami kapcsán szükség van képviselőtársaink szavazókártyájára. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy május 25-én, azaz holnap 15 órától kerül sor a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság és az Európai Számvevőszék tagjainak találkozójára az ASP 5G3-as teremben, amely találkozón Jerzy Buzek úr, az Európai Parlament elnöke is részt fog venni. Ezt a bizottsági ülésünket Jean-Pierre Rodi alelnök úr fogja vezetni. Az Európai Számvevőszék és a Költségvetési Szakbizottság tagjainak együttes ülését követően 18 órától, tehát holnap 18 órától a PHS 12. emeletén a protokoll szaromban fogunk egy fogadást tartani a számvevőszék tagjai, illetve a szakbizottság tagjainak a részvételével. Az elnöki közleményeket követően kell sort kerítenünk a korábbi ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadására. A február 28-i, illetve március 21-22-i, valamint a március 28-ai szakbizottsági ülések jegyzőkönyvei ki lettek küldve a szakbizottság tagjainak. Amennyiben az ülés végéig nem érkezik kifogás a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor azokat kialakult szokásainknak megfelelően elfogadottnak tekintjük. Tisztelt Bizottság, rátérünk a számvevőszék egy tagjának kinevezésével kapcsolatos napirendi pontunk megtárgyalására. Amint az önök előtt ismert, a svéd hatóságok Hans Gustav Wesberger urat jelölték az Európai Számbevőszék tagjának. A vonatkozó eljárási szabályok értelmében az Európai Számbevőszék tagjának a megválasztását megelőzően a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság kötelessége a számvevő jelölt meghallgatása. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy tévesen került feltüntetésre a Kokubű infóban az, hogy a márciusi plenáris ülésen fogunk szavazni a számvevőszék új svéd tagjáról. Természetesen nem a márciusi, hanem a júniusi ülésen fog a plenáris ülésen sor kerülni erre a szavazásra. A mai meghallgatást követően a szakbizottságunk zárt ülésen fogja a javaslatát megfogalmazni a plenáris ülés számára. Tisztelt eh, bizottság, ezennel megadom a szót Hans Gustav Westberger úrnak, aki tájékoztatni fogja elképzeléséről a szakbizottság tagjait, ezt követően kérdéseket tehetünk föl a számvevőszék jelöltjének. Parancsoljon! Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek és találkozhatok ennek a szakbizottságnak a képviselőivel. Annélkül, hogy uh, az egész életrajzomat ismét végig mondanám, néhány uh, lényeges tényt közölnék magamról. 59 éves vagyok. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit több mint 30 éve vagyok szakmai pályámon. Vegyes háttérrel egyrészt a magánszférát, másrészt az állami szférát képviselem tapasztalataimban. Pályám felét az állami szférában töltöttem, felét pedig a magánszférában. Svédországban nem túlságosan megszakott dolog a két szektor között váltani de úgy gondolom, hogy ez hozzáadott értéket jelent a vezetési képességeim, tapasztalataim szempontjából mindenképp. Tevékenykedtem politikai területen is, mint egy 15 eh, éven keresztül. Eh, a fennmaradó időben eh, nem politizáltam, például amikor a közférában dolgoztam, nem hiszem, hogy egy közférában dolgozó embernek politikailag aktívnak kellene lennie. A váltás az állami és a magánszféra között úgy gondolom, hogy nagyon értékes tapasztalatot jelentett számomra. Nagyon sokat tanultam ezekből a váltásokból, hiszen több alkalommal váltottam különböző pályák között. Vannak különbségek természetesen, és persze vannak hasonlóságok is az állami szféra és a magánszektor között. Mind a kettőre igaz azonban, hogy néhány alapvető tényező, ami a jó vezetéshez, a helyes vezetéshez kapcsolódik, nagyon fontos. Először is a gazdaságosságra és a hatékonyságra összpontosítsunk, aztán az elszámolthatatóságra, az átláthatóságra és a nyitottságra. És természetesen megfontolt és meghatározott célokra. Úgy gondolom, hogy az állami eh, szektorban tulajdonképpen eh, jobban működnek a dolgok, amik a nyitottságot és az átláthatóságot illeti, miközben a magánszféra legalábbis néha jobban teljesít eh, a jó meghatározott, megfontolt, célszerű célkitűzések meghatározása tekintetében. Mint látják, az életrajzomból hosszú vezetői tapasztalatokkal rendelkezem, ügyvezető igazó és igazgató és helyettes ügyvezető voltam, voltam főigazgató egy eh, állami ügynökségnél, és legutóbb eh, államtitkárként dolgoztam különböző minisztériumokban. Ezek közül eh, a legfontosabb az, hogy a svéd miniszterelnök államtitkára voltam. Ezekben a vezetői beosztásokban lehetőségem volt arra, hogy a korábbi vezetői tényezőket, amelyeket említettem, alkalmazzam. Ugyanakkor azt is megtanultam, hogy szükség van ellenőrzésre, mind belső, mind külső ellenőrzésre. Meggyőződésem az is, hogy rendkívül, font, rendkívül fontossága van az európai projektnek. Nagyon fontos ebben különösen az, hogy az Európai Számvevőszék hogyan képes az európai polgárok bizalmát erősíteni. Hogyha megválasztásra kerülök, akkor úgy gondolom, hogy egy felső vezető kritikus szemléletét fogom hozni magammal, és a hosszú tapasztalatom, vezetői tapasztalatomat, amelyel a közpénzek elköltése fölött tudok érködni majd. Úgy gondolom, hogy ezzel a tapasztalat az európai számvevőszék keretein belül nagyon sok fontos feladatban tudok közreműködni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy egyértelmű és elérhető, megvalósítható politikai célokat tűzünk ki. Fontos biztosítani, hogy elszámoltatható és felelős legyen az európai pénzek elköltésének folyamata és ezzel tudjuk természetesen megvédeni az adófizetők pénzét. Egyúttal úgy gondolom az is rendkívül fontos, hogy további hozzáadott európai értéket valósítsunk meg. Az Európai Számvevőszéknek stratégiája van, és kell is, hogy legyen stratégiára arra, hogy a vizsgálatok, az auditok eredményeinek a hasznosulását maximalizálja úgy gondolom, hogy ez a munka rendkívül fontos, ehhez együttműködésre van szükség egyrészt a számvevőszék, másrészt a parlament, harmadrészt a tagállami parlamentek és a tagállami kormányok között. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, készen állok a válaszok, a esetleg elhangzó kérdések megválaszolására. Köszönöm. Veszberg úr gondolatait. Tisztelt képviselőtársaim, elsőként eh, megadom a szót Ajala Szender képviselőasszonynak, aki ebben a kérdésben a jelentés eh, tevő, utána a jelentkezések sorrendjében adom meg a képviselőtársaimnak a szót. Parancsoljon képviselőasszony! Köszönöm, elnök úr, és eh, gratulálok önnek ahhoz, hogy először elnökölhet ebben a bizottságban. Szeretném én is üdvözölni Veszberg urat, aki részt vesz a mai meghallgatásunkon és nagy érdeklődéssel olvastam az ő önéletrajzát, amiben találtam új elemet a korábbi számvevők életrajzához képest. Úgy látom, hogy katonai háttérrel is rendelkezik úgy tűnik, hogy a hadügyminisztériumban is dolgozott többek között, ami egy nagyon érdekes, tényleg önéletrajzot vázol fel, illetve jelent. Ami a három legfontosabb részét illeti az ő szakmai életútjának az az, hogy részt vett a svéd EU tagság előkészítésében, én magam is egy olyan országból származom, amely eh, mindig európai orientációt kívánt követni, és eh, éppen ezért örömmel látom, hogy ön az egyik azon svéd személyiségek között, akik sokat tettek Svédország EU csatlakozásáért. Néhány kérdésem és megjegyzésem van, mint ahogy ilyenkor lenni szokott. A parlament kérdőívében mi feltettünk egy kérdést arra vonatkozóan, hogy önt már átvilágították-e Eh, akkor azt mondta, hogy a svéd ipar eh, kamara eh, vezetői állása előtt önt átvilágították, és semmi probléma nem volt. Azt kérdezném, hogy ezt maga, maguk az iparszakértői végezték ezt az átvilágítást, vagy valami fajta hivatalos audit szervezet. Második kérdésem a miniszterelnöki hivatalban végzett munkájára vonatkozik ahol úgy hallottam, hogy ön főleg olyan ügyekkel foglalkozott, amelyek a nemzeti költségvetéssel eh, kapcsolatosak. <clears throat> És itt eh, kérdezném öntől, hogy eh, ön a nemzeti nyilatkozatra vonatkozó parlamenti kérdéssel kapcsolatban milyen álláspontot foglalt el, segítette a parlament kérését, miszerint nemzeti nyilatkozatot kellene minden tagállamnak eh, kiadnia, tehát eh, azt szeretnénk elérni már egy ideje, hogy a nemzeti eh, kormányok igazolják azt, hogy a társfinanszírozásban kapott pénzeket megfelelően használják fel. Tehát ezzel kapcsolatban mi volt az önálláspontja, amikor a miniszterelnöki hivatalban dolgozott? Ami pedig a válságmenedzselést, válságkezelést illeti, ön <clears throat> részt vett a kárelhárító munkálatokban a dél-kelet-ázsiai cunami után. Tehát ott, ott nagyon sokan haltak meg, nagyon sok embert sújtott, európaiakat is az a katasztrófa. Mi itt az Európai Parlamentben szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió rugalmasabban reagáljon pénzügyi tekintetben is, amennyiben egy ilyen katasztrófa, ilyen krízis bekövetkezik. Tehát, eh, hogy a pénzügyi előforrásaink rugalmasabban lehessen felhasználni. Ebben a vonatkozásban érdekelne engem az ön ö, eh, háttere. Ö, eh, Svédül ugyan nem tudok, de Angolul olvastam egy svéd újságban, hogy cikkek jelentek meg az ön pártevékenységével kapcsolatban, és elhangzottak vádak önnel kapcsolatban, szavazatvásárlási vádakról hallottam, és szeretném, hogyha megmagyarázná, hogy 2010 áprilisában hogyan kerülhettek megfogalmazásra ilyen vádak. Az ön pártjában az egyik pártbeli kollégája e, intézte önökhöz ezt a vádakat, aminek nyomán ön lemondott a miniszterelnöki hivatalban betöltött állásáról, és szeretném tudni, hogy mi történt végül is. Uh, we can collect uh, some question. Összegyűjtünk néhány kérdést, és azután adjuk meg a lehetőséget a Veszber úrnak a válaszra. Csacsi Makakis képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Veszberg úr nagyon érdekes jelöltje a szemvevőszéknek, hiszen a magán és a közférában egyaránt dolgozott, nagyon érdekes az önéletrajza, a politikai hatalom középpontjában is állt Svédországban. Nem olvasom a Svédország újságokat, mint a spanyol kollégám, éppen ezért nem tudom pontosan, hogy ott mi történt, de nagyon sok információja van erről, és miért is érdekes ez? Ön maga is utalt arra, hogy a hatékonyság, az eredményesség szempontja az EU kiadások tekintetében az ön szemére egy nagyon fontos tényező. Kérdezem öntől, hogy aki ön, mint a magánszektor jó ismerője és a hatékonysági szempontok jó ismerője, a politikai ágazatot is jól ismeri, hol látja az Európai Számvevőszék jövőbeli szerepét, főként amikor a teljesítmény értékeléséről van szó tehát a helyes megközelítés értékeléséről és a források felhasználásának értékeléséről, ugye az európai hozzáadott érték értékeléséről, amiről mindig beszélünk. A bizottság a jövő évben már egy értékes jelentést tesz majd közzé. Ön szerint mi a szembevőszék szerep ebben az összefüggésben? Köszönöm. Fjellner képviselő úrnak adom meg a szót. Tack så mycket, herr ordförande, och eh, tack Håg Westberg. Eh, jag tar mig fria... Köszönöm, Lesbek eh, úr. Természetesen svédül beszélek önnel. És három kérdést szeretnék feltenni először is. Szeretném, hogyha elmagyarázni, kifejteni, hogy miért éppen önt válasszuk a szemvevőszék tagjává. Ön szerint mi lesz az ön erőssége, ami alkalmasá teszi önt erre a tisztségre. Nagyon sokat beszélt ön a hatékonyságról. Tény az, hogy az uniónak hatékonyabbnak kell lennie a pénzgazdálkodásban. Kérdés, hogy a szemvevőszék hatékony-e? Nincs nagy átláthatóság e tekintetben jelenleg, de érdekes lenne megtudni, hogy ön mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy a döntéshozatali folyamat hatékonyabb és jobb legyen a szemvevőszéken belül is. Végezetül Svédország esetében, amikor a bizottság legutóbbi mentesítéséről döntöttünk, Svédország tartózkodott a döntést illetően, ami tehát az Európai Bizottság mentesítését illeti. Természetesen nem kérem, hogy Svédország nevében szóljon, mindössze személyes véleményét szeretném megismerni. Mit gondol arról a tényről, hogy Svédország nem adta meg a mentesítést az Európai Bizottságnak? talán elgondolkodott ezen a döntésen, szeretném az észrevételét megismerni. Andrázen képviselőasszony illeti a szó. Köszönöm, elnök úr. Veszberg úr, azt gondolom, hogy az ön életrajza rendkívül vonzó. Én nekem audit hátterem van a magán és állami szektorban. Önnek viszont nincsen audit háttere. És ennek kapcsán kérdezem öntől, hogy olvasta-e azt a biztosítási jelentést, az Európai Számvevőszék adott a közelmúltban. Ön Ön hogy értelmezi ezt a jelentést, amit a számvevőszék nemrégen kiadott? Pozitív vagy negatív kicsenkésű? E, számunkra ugyanis e, nagyon fontos követni az Európai Számvevőszék e, útmutatását. Tehát én azt gondolom, hogy minden számbevőnek tudnia kell, hogy a draft assurance reportok miről szólnak. Geyer képviselő úr jelezte még, hogy egy kérdést szeretne föltenni, megadom neki a szót, és ezt követően Veszberg úr kap lehetőséget, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Veszberg úr, a kérdésem egyfajta változata lenne annak a kérdésnek, amelyet Andrásen kolléga feltett. Nem különösebben aggódom, amiatt, hogy az Európai Számvevőszéknek olyan tagjai legyenek, akiknek az önéletrajzában akiknek az önéletrajzához nem tartozik, hogy ők számvevőszék tagjai voltak. Ez az Európai Számvevőszék teljesítménye szempontjából élénkítő hatású lehet, hogyha olyan tagjai is vannak, amelyek más, akik más ágazatokból érkeztek. Sok jelölt, akiket itt meghallgattunk ezen ciklus utóbbi két évében, nos közülük csak keveseknek volt auditőri tapasztalatuk, érdekelne, hogy ön szerint mennyi külső szakértőnek kellene lennie az Európai Szemvevőszékben, akiknek nincsen auditőri tapasztalata, illetve mennyi olyan tagnak kellene lennie a szemvőszékben, akiknek világos auditőri tapasztalata van ön szerint? Köszönöm képviselőtársaim kérdéseit. Megadom a szót Veszberg úrnak, hogy válaszolhasson az elhangzott kérdésekre. Thank you very much. Um, first... Köszönöm uh, először is uh, saját mentesítésemről beszélnék, amikor én managing director voltam, ezt egy külső cég végezte, ez a svéd ipar szövetség kérésére történt, és teljes mértékben átvilágítottak kétszer is először az első évben gyakorlatilag ügyvezetője voltam, majd azt követően véglegesített vezetője lettem ennek a szervezetnek, mielőtt az egyesült egy másik hasonló tevékenységet űző e, szervezettel, tehát mind a kétszer az átvilágítás pozitív volt, illetve hát sikeres. E, kaptam egy kérdést a miniszterelnöki hivatalban végzett munkámmal kapcsolatban is, illetve hogy mit gondolok a nemzeti nyilatkozatokról, mint ahogy önök is tudják, Svédország mindig pozitívan állt hozzá ezekhez a e, nemzeti nyilatkozatokhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, ez a svéd rendszer nyitottságát dicséri. ami a válságkezelő mechanizmusokat, rendszereket illeti. Hadd mondjam el, hogy nem én voltam a katasztrófa védelem felelőse akkor, amikor eh, a cunami eh, bekövetkezett. Más kormány volt akkor Svédországban hatalmon, de később, amikor elemeztük eh, a következményeket, akkor azt láttuk, tanulságként azt vontuk le, hogy a miniszterelnök hivatalnak kell, hogy legyen egy válságkezelő mechanizmusa. Sajnos nem állt ilyen rendelkezésre, amikor a cunami eh, katasztrófa bekövetkezett. Ezért is nem tudtunk eh, egy válság eh, esetén fellépni. Ugye olyan helyen következett be a válság, ahol nem számítottunk erre. Több ezer svéd turista tartózkodott akkor Dél-Kelet-Ázsiában, és őket szem előtt évesztettük őket, ővelük nem foglalkoztunk, amikor a válságkezelő mechanizmusokat egyáltalán áttekintettük. Ennek nyomán a kormány felállított egy válságkezelő szervezetet, és a miniszterelnök hivatal államtitkáraként nekem kellett ezt megszerveznem. A döntés maga a kormányé volt, nem az enyém, de a szervezet felállítása és belső szervezetének kialakítása az én feladatom volt. Kialakítottunk egy 24 órás, minden nap működő, monitorozó válságkezelő szervezetet, és kialakítottuk az együttműködést az európai válságkezelő szervezetekkel. Ráadásul felkészítettük ezt a szervezetet arra, hogy jelezze a hibákat vagy hiányosságokat, eh, hogyha szerintünk valami tennivaló van megelőzés szempontjából. A svéd rendszer általában decentralizált, a kormányügynökségek eh, saját hatáskörükben is felléphetnek egy válság bekövetkezte esetén Eh, ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy egy ilyen 24 órás eh, a hét mindennapján működő szervezet is eh, felálljon. Ráadásul felruháztuk ezt a szervezetet döntéshozatali hatáskörökkel is arra az esetre, hogyha a válság tényleg nagyon gyorsan kibontakozó, teljesen váratlan válság volt. Nem pénzhiány adta, a, vagy jelentette a problémáinkat a cunámi idején sem. Pénz az rendelkezésre állt, egész egyszerűen az volt a probléma, hogy a rendelkezésre álló pénzeket nem jól használtuk fel, és ezen tevékenységek koordinálására kellett felállítani ezt a szervezetet. Azóta néhányszor tesztelte már a sors ezt a rendeletet, ezt a testületet. Nem olyan jellegű katasztrófák voltak, mint a, a cunami, nem olyan nagyságrendűek, de például a sertés eh, influenza válság eh, tavalyi kirobbanásakor eh, szintén működésbe lendült ez az egység. A nagy vihar károk bekövetkezte után Svédországban szintén szükség volt ennek a szervezetnek a koordinációs munkájára. Feltett ön, azt mondjam nekem, egy kérdést a választási csalással, vagy szavazatvásárlási vádakkal kapcsolatban. Megértem, hogy nem áll az önök rendelkezésére az összes tény, hiszen a svéd sajtót nyilván nem követik minden nap figyelemmel. A vád az volt, hogy egy regionális előválasztás előtt, tehát egy regionális választás előtt a vádak szerint én engedélyeztem, vagy hagytam az előválasztások során a szavazatok vádakkal való manipulálást. A vádak szerint eh, a 2001-es előválasztásokon került sor ezekre a szavazatszámlálási visszaélésekre. Eh, na most a probléma az, hogy 2001-ben nem voltak ilyen előválasztások. A regionális eh, választások előtti előválasztás valójában 2002-ben történt, tehát már a tényeket sem sikerült eltalálni. Én magam egyébként nem voltam jelölt semmilyen választáson, akkor már tíz éve nem álltam semmilyen, nem választattam meg magam semmilyen pozícióba én nem, akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nem volt tudomásom semmilyen csalásról az előválasztások kapcsán. Én magam semmiképpen nem vettem részt ilyen visszaélésekben, és semmiféleképpen nem hagytam, hogy ilyen visszaélések bekövetkezzenek. A következő kérdés az a teljesítmény auditok kapcsán az Európai Számvevőszék által eljátszott vagy eljátszandó szerep, feladatok. Én még nem vagyok tagja ennek a számvevőszéknek, csak korábbi személyes tapasztalataimra támaszkodhatom. Nyilvánvalóan az audit, illetve a mentesítés a parlament szempontjából rendkívül fontos. Az önök számára szükséges információt a számvevőszék szállítja a mentesítéshez. Azt gondolom ugyanakkor, hogy a teljesítmény audit egyre fontosabbá válik mind a magánszektorban, mind pedig az állami szektorban. Itt ugye arról van szó, hogy milyen értéket szeretnénk kapni a pénzünkért. Meg kell védeni az adófizetők pénzeit, és a kérdés az az, hogy van-e hozzáadott érték, és ehhez szükséges a teljesítmény értékelése és a teljesítmény audit. Tehát szerintem növekszik ennek a fontossága, és azt gondolom, hogy érdemes lenne átcsoportosítani erőforrásokat abba az irányban nem sokat olvastam még az Európai számbevőszéktől, de azok a különjelentések, amelyeket mégis elolvastam, azok nagyon egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. Ugyanakkor a a DASZ mentesítése vonatkozásában sem lehet engedményeket tenni, tehát abból sem lehet engedni. Egy, egy középutat kell e, megtalálni. Nyilvánvalóan a legegyszerűbb az lenne, hogyha a számvevőszék hatékonyságát sikerülne növelni. Azt gondolom, hogy e, talán ez lenne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 har tyckt att eh, det europeiska projektet är åtminstone min generations absolut viktigaste eh, projekt. När Sverige eh, sent men ändå bestämde sig för att söka medlemskap i den europeiska... Amikor Svédország noha későn úgy döntött, hogy... Efterkrigstiden. Jag tror att... Talán amikor Svédország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz, azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb döntés a háború után. Természetesen felmerültek problémák, és ezzel kapcsolatban hiányzott a bizalom a polgárok részéről az Európai Unióval szemben. Azon tényt illetően, hogy a lehető legjobban használják-e fel az EU-s forrásokat. Nos, éppen ezért vélem úgy, hogy az Európai Szemvevőszék tevékenységével nagyon ö, nagy jelentőséggel bír. És hogyha megválasztanak, akkor kamatoztatni fogom 30 éves irányításban szerzett tapasztalatomat, annak érdekében, hogy ezt a folyamatot tovább javítsam. És ez vezet el a hatékonyság kérdéséhez, mert a múltban is volt alkalmam arra, hogy kifejtsem. A beszámolási kötelesség nagyon fontos tevékenység, és ehhez további forrásokat kell biztosítani. Azt hiszem, hogy valamennyi intézményt folyamatosan ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy elég hatékonyak-e. És azt hiszem, hogy az Európai Szemvevőszék dolgozott annak érdekében, hogy forrásokat csoportosítson át a konkrét tevékenység irányába, annak érdekében, hogy ez megfelelő eredményekkel járjon. Még akkor is, hogyha ez a Chamber Organization, amelyet létrehoztak, nagyon sok erőforrást von el, és ezen a területen nagyon sok tennivaló van még emiatt. Svédország tartózkodott a mentesítés során a legutóbbi alkalommal, és a benyomásom az, hogy ezt a tényt annak a tanúbizonyságául kell tekinteni, hogy a svéd, svéd kormány nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a számvevőszék munkájának és az európai intézményeknek általában visszaváltanék angolra. Kérdést kaptam az audit szaktudásomról, hogy soha nem voltam auditor, ez világos az életrajzomból. Azonban, amit magammal hozok, az több évtized vezetői tapasztalat. Természetesen eh, nagyon sokszor és folyamatosan eh, kapcsolatba kerültem auditorokkal, revizorokkal, ellenőrökkel, amikor az ember sokat dolgozik cégvezetés, szervezetvezetés területén, akkor a hatékonyságról, az eredményességről nagyon sokat tud, és nagyon sokat tud letenni az asztalra ezen tapasztalat alapján. Nem szabad elfelejteni természetesen, hogy sok olyan szakértő van az európai számbevőszéken belül, akik szakértői az auditoknak, és akikkel együtt tudok dolgozni majd. Kaptam kérdést azzal kapcsolatban is, hogy hogy az európai számvevőszék tagjai között hány embernek kellene a tapasztalt auditornak lennie. Nos, én úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tagok nagy száma önmaga is tapasztalt legyen ezen a területen, de nem gondolom, hogy szükséges lenne, hogy mindenki kivétel nélkül tapasztalt auditor lenne. Köszönjük, legyen. Köszönöm ennek. Társaim két további kérdés eh, merült föl. Kérdezem, hogy eh, Greszle képviselőasszonyon és Ajala Szender képviselőasszonyon kívül van a másnak kérdése. Amennyiben nincsen, ugye a kérdések szakaszát lezárva elsőként megadom a szót Greszle képviselőasszonynak, majd Ajala Szender képviselőasszonynak, majd a válaszok érdekében Veszberg úrnak. Köszönöm, Veszberg úr örülünk, hogyha elkötelezett szemvevőszéki tagok vannak, akik jó munkát végeznek, mert azt hiszem, hogy itt nem csupán szemőszéki szempontból eredményezhetnek nagyon jelentős dolgokat. Svédország nettó befizető, tehát ott bizonyosan vannak olyan témák, amik különlegesen fontosak a nettó befizető szempontjából. A Németország is ez a körhöz tartozik, tehát ott különösen fontos a beszámolási kötelezettség. Mindezt miután meghallgattam, nem lehet elmondani, hogy a külön jelentéseket a szemvevőszék részről jónak tartanám. Én ezeket nem tartom jónak, nem tartom elég világosnak, és azt hiszem, hogy nem segítenek nekünk eleget. Éppen ezért a sürgető kérdés, kérésem az lenne, hogy talán egy kicsit ö, jobb információkat adjanak nekünk azokról a politikai területekről, amelyekkel ezek a külön jelentések foglalkoznak. Világosabb kijelentésekre van szükség, hogy több támaszpontot találjunk ezekben a dokumentumokban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ajala Szender képviselő asszonyi a szó. Eh, Köszönöm. És eh, szeretném megköszönni Veszberg úrnak az eddig adott eh, válaszait. Hadd lépjünk egyet tovább. a nyilatkozat és a társ finanszírozási kérdés Svédország támogatja mindezt, és az érdekelne engem, hogy ön a miniszterelnöki hivatalban <clears throat> hányszor adott nyilatkozatot Svédország a társfinanszírozással kapcsolatban, tehát hányszor adtak ki ilyen nemzeti nyilatkozatot a második kérdésem a dátumokra vonatkozik. 2010-ben vádolták meg önt, 2001-re vonatkozó vádakat vágtak az ön fejéhez. Ön szerint a választások 2002-ben következtek be, de hogyha a CV-jét megnézzük, akkor ön a Stockholmi mérsékelt párt városi vezetője volt, vagy regionális vezetője volt, tehát valamilyen módon önnek azért csak köze volt ezekhez a dolgokhoz. Mondhatja azt persze, hogy nem tudott róla, nem keveredett bele, nem felelős ezért, de még mégis miért mondott le 2010-ben az államtitkári állásáról, amikor 2010 áprilisában megjelentek a vádak, illetve hát áprilisban jelentek meg a vádak, ön pedig októberben lemondott, e, önként mondott le, e, és e, éppen ezért nem kapott végkielégítést sem. Eh, amelynek az eh, oka az volt, hogy eh, nem akart még plusz rossz sajtót kapni a végkielégítés miatt Azért szeretnék erről a vádról még többet hallani, mert a számbevőszék reformjáról beszélünk. Éppen most jelenleg 27 tagja van a számvevőszéknek, és szó van arról is, hogy csökkentjük a számvevők számát a hatékonyság érdekében, illetve a döntések gyorsasága érdekében. Ön tapasztalatokat szerzett a magánszektorban is, meg az állami szektorban is nem tudom, hogy hogyan gondolkozik egy 27 fős döntéshozatali szervezetről, és mit érezne, vagy mit gondol arról, hogy csökkenteni kellene ennek a számát, és mennyire. Um, that... Köszönöm, úgy gondolom, hogy a 27 tag valóban túl sok. Az alapszerződés ezt írja elő, nem a őszék fog erről dönteni természetesen. Biztos vagyok abban, hogy lehetséges lesz majd ennél kevesebb tagú számbevőszéket is létrehozni. Nem vagyok szakértője még a számbevőszék működ, belső működésének, de nyilvánvaló, hogy ez lehetséges. De ezt nem az én véleményem kérdése, a parlament és a tanács kérdő, és ez ők dönthetnek ebben. Ami a választási családokra vonatkozó vádakat illeti, valóban elnöke voltam a mérsékelt pártnak a Stockholmi régióban abban az időszakban, de nem vettem részt a választásokban, nem voltam jelölt. A választások idején személyesen semmiféle nyereségem nem származhatott volna semmiféle ilyen tevékenységből. Ön azt úgy fogalmazott, hogy mondhatom azt, hogy nem tudok semmiről. Én valóban úgy gondolom, hogy nem volt semmiféle csalás ezen választások idején. Nem láttunk erre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot, amikor kilenc éve később vizsgáltuk az ügyet. Nem volt kiemelkedő eredmény, választási eredmény, nem volt semmiféle jele semmiféle választási csalásnak, és személy szerint én legalábbis nem gondolom, hogy valaha is létezett volna ez a választási csalás. Amit azonban biztosan tudok, az az, hogy én soha nem engedtem meg semmiféle csalást, és nem vettem ilyesmiben részt. Oh, sorry, sorry, thanks, thanks. Elnézést, köszönöm, hogy figyelmeztetnek. Ami lemondásomat illeti, a miniszterelnöki hivatali Eh, pozícióról. Nagyon egyszerű a válasz, öregszik az ember. Amikor eh, ez a múlt elkezdődött eh, ez a kormányzati mandátum, akkor 58 éves voltam, és az a véleményem, hogy amikor az ember ilyen fontos szerepben tevékenykedik, mint a miniszterelnök államtitkára, és ezt végigcsináltam volna ezt a mandatumot, akkor 62 eh, éves koromig dolgoztam volna a következő mandátum végéig. Ez egy kicsit magas életkor ahhoz, hogy az ember miniszterelnöki államtitkár legyen, ezt biztosan állíthatom. Másrészt hogyha az ember 62 évesen mond le onnan, akkor már nem nagyon nagy esély van arra, hogy más állást találjon, hiszen a svéd rendszerben ekkor már túl öregnek tekintik az ember túl idősnek. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez probléma. Én úgy gondolom, hogy más, hogy kellene az életkorra gondolnunk, úgy kellene gondolnunk erre, mint eh, az életkorra, mint eh, felhalmozott tapasztalatra. De ez megint csak olyan dolog, amiről nem én döntök tehát ezért mondtam le, nagyon barátságos viszonyok között a lemondásomat a miniszterelnömhez nyújtottam be, és segítettem az átmeneti időszakban az utódomnak is. Köszönöm szépen, tisztelt bizottság! Veszber úr meghallgatásának a végére értünk. A meghallgatást zárt ülés követi, ezért tisztelettel megkérek mindenkit, aki nem jogosult részt venni a zárt ülésen, hogy fáradjon ki a teremből hiszen az Európai Számvevőszék jelöltjének támogatásáról zárt ülésen kell a szakbizottságnak dönteni, ezért két perc technikai szünetet rendelek el. Thank you very much. Thank you. Uh, you are very, very young. Ah, <laughs> I think that's... <laughs> It would, it would be considered an advantage being a <laughs> Igen. az lesz, hogy ki kell választani két, két két, két, vagy két, két, két, két, két, két, két, két, jó, oké, rendben.